Okay, colleagues, I've apologized to our to Mr. De... Kedves kollégák, elnézést kérünk, De úr nehezen tudott bejutni az épületbe. Nem szabadna, hogy így legyen, megpróbáljuk elérni, hogy a bizottságunk vendégei könnyebben be tudjanak jönni az épületbe. Tehát a kollégáknak még egyszer mondom, hogy a 15-ös pontot töröltük, ez egy nőjogi téma, a nők mentális eh, egészségi állapotáról, illetve az azzal kapcsolatos kutatásokról. Eh, a humanitárius helyzetről beszélünk helyette Szíriában, mert eh, mindig, amikor bekapcsoljuk a tévét, látjuk, hogy milyen szörnyű az emberi jogi helyzet Aleppóban, Eh, én eh, beszéltem a biztossal, és tudjuk, hogy eh, a biztos úr, illetve Mogherini asszony is mindent megtesznek annak érdekében, hogy élelmet juttassanak be Kelet-Alappóba, de nagyon bonyolult a helyzet. Már megint kórházat bombáztak ma reggel, halom, és Eh, szeptember 19-én egy segélykonvojt lőttek szét, 20 eh, haltak meg, olyanok, akik eh, be akarták juttatni a városba a segélyt. Tehát nagyon nehéz a helyzet. Jean-Louis de ő idejött most hozzánk, a DG Econ belül ő igazgató, ezekért az ügyekért, illetve a régióért felelős, és beszélni fog Haitiról is egy kicsi, mert, kicsit, mert ott is tudjuk, hogy nagyon sokan haltak meg a hétvégén a hurikán miatt. Kérem, hogy üljenek le eh, azok, akik most állnak, és ne itt beszélgessenek. Kérem, üljön le mert nagyon fontos dolgokról van szó, és Debrüje úrnak szeretném átadni azt. And, uh, I mean, again, it's also uh, up to me to apologize, because indeed I had not factor in the... Köszönöm, elnézést kérek, eh, hogy uh, késtem. Kiszámoltuk pedig, hogy körülbelül mennyi időre lehet szükség ahhoz, hogy átjöjjünk a biztonsági ellenőrzésen, de nem jött be az IT ponttal kapcsolatban egy kolléganőm érkezni fog. Nem láttam, de tudom, hogy ő is úton van, és, és azt remélem, hogy megérkezik ő is hamarosan. Ahogy ön is mondta, elnök asszony, először is nem csak azzal kezdeném, hogy elnézést kértem, hanem azzal is, hogy megköszönöm önöknek, az Európai Parlamentnek és az önök bizottságának, hogy foglalkoznak ezekkel az aggasztó ügyekkel, és támogatásukról biztosítják eh, a mi munkánkat. Például a plenárisan elfogadtak egy eh, állásfoglalást, ami számunkra is fontos volt és támogató volt, és eh, úgy gondoljuk, hogy az önök hozzájárulása, az, ha nem is a megoldás, ennek a problémának megoldása, de a humanitárius helyzet javításához, illetve további romlás elkerüléséhez hozzájárulhat, mindent megteszünk annak érdekében, hogy mindezt eh, lefordítsuk a tettek nyelvére, eh, élvezve az önök politikai támogatását is. A kezdeményezés, amit eh, Szirianides biztos úr a külügyi főképviselővel, Mogherinivel tíz nappal ezelőtt ez a kezdeményezés, amit tettek, ezt önök ismerik, és addig mi a Humanitarian Task Force-on belül próbáltunk fontos szerepet játszani. Eh, Stefan de Mistura, illetve az ISSG eh, Genfben tudják önök is, hogy eh, van egy tűzszüneti, illetve egy humanitárius task force az ENSZ égisze alatt, és mi megpróbáltuk mind a két task force-ot támogatni, és megpróbáltuk a hozzáférést ezekhez a területekhez biztosítani, és egy darabig, egy darabig sikerült is, tehát működött ez a humanitárius eh, task force, és mindenki egyetértett azzal, hogy bizalomépítésre van szükség, és eh, tényleg segített bizonyos ostromló területeken ez a segítség, Eh, aztán bemerevettek a frontok, eh, politicizálódott eh, a helyzet, ennek a következményeit önök is ismerik, és mostanra totális csődé vált, zsákutca ez az egész. Nyilván a világ most Kelet-Aleppóra figyel. A humanitárius helyzet Kelet-Aleppóban azonban csak a jéghegy csúcsa, drámai, de egy nagyon mélyre nyúló jéghegyről van szó. Amit mi most Aleppóban megpróbálunk elérni, az valójában a próbája annak, amit akarunk csinálni mással, és ez egy szimbolikus vita a humanitárius helyzetről, és remélhetőleg egy, egy meg, probléma megoldás elejéhez elvezet Ugyanakkor látni kéne a fától az erdőt, mert a humanitárius válság Szíriában minden nap egyre nagyobb, tehát napról napra nő. És hogyha megengedi elnök asszony, mindannyian ismerjük a helyzetet, önök is tudják, hogy mi készül Mozulban, Irakban, és az én félelmem az, hogy a nem túl távoli jövőben, abban a pillanatban, amikor Aleppo, Mozul és Idlib eh, is eh, ilyen helyzetbe kerül, akkor tényleg eh, szörnyűvé válik a helyzet, és nem tudom, hogy ezzel a helyzettel meg fogunk tudni birkózni. És nem a geopolitikai helyzetre gondolok, hanem egész egyszerűen én csak a humanitárius helyzetre gondolok. Most tehát ezt próbáljuk, tehát az alepói humanitárius kezdeményezés, a most futó programunk, legmagasabb szinten próbáljuk ezt a folyamatot előmozdítani. Stylianides, biztos Mogherini e, alelnök nagyon aktívan részt vettek ebben a humanitárius diplomációban, diplomáciában az elmúlt tíz napban. Eh, és eh, valóban ez egy humanitárius akció. Romlik a helyzet, a humanitárius helyzet gyakorlatilag fénysebességgel, és eh, nekünk most olyan alapvető elvekkel kell foglalkoznunk, problémákkal, hogy hogyan lehet az intervenciót, a humanitárius intervenciót megszervezni, Eh, és nem szabad hagyni, hogy politikai okokból, eh, politikai alkudozás miatt ne történjen meg a humanitárius helyzet rendezése. Eh, a partnereink, ahogy önök is tudják, ugye tudják, hogy két tevékenység zajlik, egyszer az orvosi evakuálás, nem tudom, hogy erről lesz-e időm beszélni, illetve a másik pedig alapvető élelmiszerek, illetve életmentő eszközök bejuttatása a városba, beleértve a vizet is a cél, a cél populáció, a népesség az 130 ezer. Az, a WHO vesz ebben részt, a, a, a Vöröskereszt vesz ebben részt, ők a partnereink, és mi magunk egy 25 millió eurós standby pénzt állítottunk rendelkezésre, amelynek célja az, hogy támogassuk a humanitárius beavatkozást, és a tagállamokkal együtt azon gondolkodunk, hogy egy második vonalbeli orvosi evakuációt is végrehajtunk, tehát három helyre akarjuk első körben evakuálni a sebesülteket, de hogyha ott nem elégséges az ellátás, ott nem tudják ellátni ezeket az embereket, akkor adott esetben tovább szállítjuk őket Európába, európai kórházakba. Ezt tervezzük, ezt szervezzük, de ehhez szükség van, hogy megengedjék, hogy oda bemenjünk a városba, eh, hogy aztán kihozzuk a sebesülteket, kijöjjünk, és eh, ezt nem szabad időkorláthoz kötni. Egy nagyon kényes humanitárius műveletről van szó. Ugye az, hogy 48 óra múlva kezdünk újra bombázni, ez nem működik. E, korábban ilyen ajánlatot kaptunk, hogy, 20, hogy 48 órára felfüggesztik a bombázást, de az biztos, hogy a humanitárius akció lebonyolításához egy minimális békére, tűzszünetre szükség van. Először a háborús feleknek kell eh, megegyeznie, és másokkal a szíriai kormányjal azért, hogy eh, megkapjuk az engedélyt arra, hogy bemenjünk a városba. Amikor megkaptuk ezt az engedélyt, már is indítjuk a műveletet a többi partnerrel eh, koordinálva. Ami az orvosi evakuálást illeti, nem tudjuk megmondani hogy hány embert kell kihozni. Arra számítunk, de ez csak becslés, hogy 700 embert kell kihozni. Mi és a partnereink ugye bevonulnánk, bemennénk Kelet-Aleppóba, azonosítanánk a kimenekítendő embereket, sebesült gyerekeket, nőket. Nyilván nekünk a, az Nekünk nyilván a háborús sebesülésekre kell elsősorban koncentrálnunk, de vannak azért olyan krónikus betegségek is, amelyeknek a kezelése abba maradt. Tehát ezekre az emberekre is gondolni kell, ezeket ki kell hozni Kelet-Alepóból, és nem lesz könnyű, ez teljesen nyilvánvaló, és át kell őket vinni a török határ közelébe, ahol van egy olyan tábori kórházunk, ahol elláthatjuk ezeket az embereket. Tehát ennyit tudok most önöknek mondani. Várjuk a tárgyalások kimenetelét, illetve azt, hogy megengedjék, hogy bemenjünk a városba. Azt reméljük, hogy a másik oldalon állók megértik az üzenetünket, hogy ez kizárólag egy humanitárius művelet, nem akarom rabolni az idejüket, hát sajnos késtem és elvittem az időt, de beszélhetnék még az északi határól is. Elnézést kérek, mondja az elnök, azok, akik beszélnek párhuzamosan az igazgató úrral, kérem máshol tegyék. Tudom, hogy nagyon sok dolgot kell megoldani, de ha beszélni akarnak, akkor hagyják el a termet, kérem, mert nehéz így figyelni. Jean-Louis-ra tessék. Mindjárt befejezem, elnök asszony. Nos, de facto olyan a helyzet, amit a török hatóságok teremtettek. Itt most a, a határzónára gondolok, ahol van egy de facto biztonsági zóna, aminek nemzetközi jogi alapja ugyan nincs, tehát semmilyen állásfoglalás nem garantálja ezt, de e, oda be lehet menni. E, azt nem tudjuk, hogy a humanitárius e, embereink hogy tudnak oda abba a zónába bejutni, illetve hogy milyen rendszabályok lesznek ott érvényesek rájuk. Az biztos, hogy bár nem erősítették meg, 3000 szíriait 3000 szíriait engedtek be a törökök. Egy dolgot megerősítenék, és visszatérve egy kicsit Aleppóra. Ugye itt egyrészt van a tűzszünet, illetve az engedély, de ott vannak a szíriai ellenzéki fegyveresek is, azok a csoportok, amelyek már az elejétől kezdve támogatják az EU akcióját, illetve tervét, és ezek közé tartozik a török, török tartozik, tartoznak a török hatóságok is, eh, akik megígérték, és remélem, hogy teljesítik is, hogy minden segítséget megadnak a művelet végrehajtásához. Nyilván ez majd ki fog derülni. Moszult már említettem futólag, de az még a jövő zenéje. Nagyon aggódunk a Jordán határvidékér is. Ezt is ismerik az ottani helyzetet. Ott is nehéz humanitárius segítséget nyújtani annak a 80 ezer embernek, akiket a határon a Jordánok nyilván feltartóztattak. Erről is tudnék hosszabban beszélni, de úgy látom, hogy nem sok időnk van. Inkább arra hagynék időt, hogy önök válaszolhassanak, illetve kérdezhessenek. A mai napig nem akarok pessimistának tűnni, de az az érzésem, és az az érzésünk, hogy hogy még ennél is rosszabb dolgokra kell felkészülni ebben a régióban. Minden piros fény villog, a donorok adtak pénzt. Tehát ez a 25 millió euró ez rendelkezésre állt, tehát a pénz megvan. Irakban lehet, hogy nem lesz pénz majd, de az egy másik ügy, de ami Szíriát illeti, a, a pénz Ugye itt alapvetően emberi életeket akarunk meg, megmenteni, de nem a pénz a probléma, azzal nincs most probléma, hanem azzal van probléma, hogy túlpolitizálták a humanitárius helyzetet, és Ön is említette a humanitárius konvoj lebombázását, és ez teljes mértékben megbénította a segítségnyújtást, amennyiben nem lépünk gyorsan, és nem győzzük meg azokat, akik döntési helyzetben vannak. Eh, itt nem is a jólétéről van szó a szíriai lakosságnak, hanem a puszta életéről. Mielőtt a kollégáknak átadnám a szót, tehát tisztázzuk, mert Ugye azt mondta igazgató úr, hogy nem kapták meg az engedélyt. Ki fogja ezt az engedélyt megadni, ki felelős ezért, és miért probléma az engedély megszerzése, illetve most Szíriában, ugye ott van Idlib, Kelet-Elappó, a Jordán határvidék, és aztán a török határvidék, ott van egy biztonságos zóna, ezek bármelyikébe megye valami fajta humanitárius segítségnyújtás eh, kiblokkolja a dolgokat, a szíriai kormány, a, a lázadó eh, erők, vagy mind a kettő. Tehát mi az, ami megakadályoz bennünket abba, hogy segítsünk, illetve sehova nem megy el segítség? Answer. Az első kérdésére a válasz eh, egyszerű. A szíriai kormánynak kell ezt az engedélyt megadnia. A konvoj megkezdi a mozgást, és majd meglátjuk, hogy a többi szereplő azok, akik ígéretet tettek, hogy tartózkodnak az erőszakos hozzáállástól, már ami a segélyeket illeti, tehát reméljük, hogy ezt be is tartják. Jelenleg ez a helyzet, és tárgyalások zajlanak jelenleg is az ENSZ és az ECSZ között, illetve egyrésztről, másrésztről a szír kormány között, ami a többi területet illeti. Megpróbálom leegyszerűsíteni a mondandómat. Amikor a humanitárius csapat még működött, akkor voltak olyan programok, amelyek kérésre különböző helyszíneken az ENSZ részéről segélyeket szállítottak. Ez egy hónapról hónapra szervezett program volt, amit az zónákat ellenőrzők nagyjából elfogadtak. Volt, hogy többé, volt, hogy kevésbé, de elfogadták ezeket. Gyakran, gondolom nem lep meg senkit, hogy Ebben a húzavonában voltak politikai megfontolások is, de az eredmény viszonylag kielégítő volt. Most ez teljesen leállt ez a folyamat. Ezért az egyik üzenetünk Denis Tura úr felé egyértelmű, hogy a nemzetközi támogató csoport két keresztapja az Egyesült Államok és Oroszország már nem beszélnek egymással, pedig mindenkinek ez az üzenete, hogy az a humanitárius csapatot életben kell tartani. Nagyon fontos lenne, hogy ez a platform ne essen szét, hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy valahogyan a segélyeket eljutassuk az országba. A találkozókat még megtartják, múlt héten volt egy, remélem ezen a héten is, de hogyha a partnerek beássák magukat a sáncaik mögé, a politikai érveik mögé, akkor ez senkinek nem lesz jó. Köszönöm. Erige, Enrique Egerero, következik, majd Heidi. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az igazság, hogy amikor ön eljön ebbe a bizottságba, és ilyen szörnyű, szomorú dolgokról kell beszélnünk, mindig nagyon részletes és értékes információkat szolgáltat számunkra, és látszik, hogy szenvedélyesen végzi a humanitárius munkát. Az a benyomásom, hogy mindannyiunk nevében köszönetet kell önnek mondani, mondanom eh, azért, hogy ilyen eh, mértékben szívén viseli ezt az ügyet, a lepó ügyét és azon a eh, ügyét általában. Eszélni Indis úr tájékoztatott engem a helyzetről, a gyakorlati megvalósításáról a Mogherini asszony által javasoltaknak, két célral alapvetően hogy hozzáférést biztosítsanak, illetve orvosi ellátást és evakuációt biztosítsanak. Persze fontos az élelmiszerellátás is, de a legfontosabb, hogy ezek megérkezzenek, ezek a szállítmányok, illetve hogy a betegeket ki tudják hozni. Nem akarok sokat beszélni, de olyan helyzetben vagyunk, ami paradoxon. Ön is elmondta, átpolitizálódott ez a téma, a szereplők hegemóniát próbálnak elérni az térségben. Az Egyesült Államok is megpróbál pozíciókat nyerni, és ennek az áldozata a humanitárius segélyszállítmányok ügye hogyha túlpolitizáljuk ezt a problémát, illetve csak politikai megközelítéssel tudjuk elérni, hogy amire szükségük van ott az ott élőknek, az eljusson hozzájuk. Tehát ez egy valahol egy ellentmondás, védelmezzük a semlegességet, a függetlenséget, de egy ilyen helyzetben azt is tudjuk, hogy politikai szerepvállalásra is szükség van. Múlt héten a parlament egy határozatról vitázott Szíria tekintetében egyértelműen elítéljük a humanitárius létesítmények, konvojok támadását, és természetesen követeljük a hozzáférést, de el kell mondani, hogy az Európai Unió mint politikai szereplő csatát kell, hogy vívjon, hogy az Európai Unió, mint humanitárius szereplő be tudja tölteni eh, humanitárius szerepét azokon a helyeken, ahol leginkább szükség van rá. Köszönöm, Hédi Hautala. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én különösen amiatt aggódom, hogy az em- a humanitárius eh, segélyek hogyan jutnak el eh, a nőkhöz, lányokhoz. Tudjuk, hogy ilyen helyzetekben, különösen most Szíriában a gyerekházasságok száma egyre inkább nő, és eh, a szexuális erőszak is terjed. A nők és eh, fiatal lányok szükségleteit nem igazán tudják kielégíteni, ezt a helyzetet hogyan kezelik, és ön helyesnek tartja ezt a megállapítást? Köszönöm. Először is a beszámolóját, amely egyben sokkoló is, hiszen a tehetetlenségünket mutatja be. Azt hiszem, fontos az az üzenet, hogy az Európai Unió hajlandó a segítségnyújtásra, forrásokat rendelkezésre bocsátja, hiszen itt nem a pénz játszik szerepet, de a politikai lehetőségek nem adottak, ezek korlátozottak. Igazat adok Enrikének, aki azt mondotta, hogy itt egy politikai dimenzióra is szükség van sajnos, hogy az ottani érintett emberek számára a humanitárius segítségnyújtást rendelkezésre bocsássuk. Sajnálom, hogy az Európai Unió nem szól egységesen, és nem veti latba a politikai erejét a nemzetközi színpadon, hogy aktívan fellépjen, és az USA, illetve Oroszország számára adja át a terepet ezen a területen. A kérdésem, ön szólt arról, hogy volt egy humanitárius munkacsoport, mely sikeres volt, és egy bizonyos ideig legalábbis képes volt humanitárius segítségnyújtást végrehajtani a térségben. Most már ennek nincs lehetőség ennek a csoportnak. A kérdésem az, hogy ki tárgyal az iszlám lázadó csoportokkal Kelet-Aleppóban. Ön azt is mondta, hogy vannak bizonyos hozzáférési lehetőségeink ez a régióhoz, de a kérdésem az tehát, hogy tárgyal az iszlám lázadókkal Kelet-Aleppóban, mert azt hiszem, hogy anélkül nem lesz lehetséges az érintett emberekhez való hozzáférés. Zulika képviselő. Köszönöm elnök asszony, hölgyeim és uraim. A szíriai események nagyon veszélyesek az európai biztonság és védelem szempontjából is. Szörnyű helyzet ez, amikor már gyakorlatilag háború felé sodródik Oroszország és az Egyesült Államok. Oroszország egyre inkább fokozza a harci készültségét, rakétákat szem 300-400-asokat telepítenek az övezetbe, az Egyesült Államok nem fegyverkezhet jobban, hiszen ebben az esetben eh, Hillary Clinton eh, elnöki esélyeit rontaná az Obama kormány. Vagyis nagyon eh, nehéz helyzet ez. Mogherini asszonyt és a bizottságot fel kell arra hívnunk, hogy követelje, hogy a tűzszünet tárgyalásokat kezdje újra az Egyesült Államok és Oroszország. Nagyon fontos, hogy az ENSZ főtitkárnál is elérjük, hogy a tűzszünet tárgyalásokat azonnal kezdjék meg, illetve sürgesse ezt Szíriában. Nagyon veszélyes ez a helyzet, sokkal veszélyesebb, mint korábban. Az Európai Parlamentnek eh, határozottan állás kell foglalnia ebben a helyzetben. Ez így nem mehet tovább. Különben Szíriában eh, szélesebb háború felé sodródik a helyzet, és eh, az ebben az esetben már nem a legnagyobb probléma, a legnagyobb probléma már nem az úgynevezett iszlám állam elleni háború lesz, hanem a nagyobb szereplők közötti ellenségeskedés. Ez volna az üzenetem a külügyi szolgálat felé, hogy Mogherini asszonynak határozottan állást kell foglalnia ebben, hogy a két nagyhatalom, az Egyesült Államok és Oroszország egy tartós fegyverletétel érdekében kezdje meg a tárgyalásokat Szíriában. Az elnök, én nekem is volna egy kérdésem. Nagyon sokan követik televízión is ezt az ülést, és felmerült egy kérdés, hogy van-e esély a betegek kimenekítésére, Gondolok itt a nőkre, gyerekekre, idős emberekre, vagy egyszerűen ez esélytelen egyik oldalon sincs erre esély. Ez tehát a kérdés a civileket, akiknek nincsen egyik oldalhoz sem közük, kimenekítsék. Nem csak a betegekre gondolok, hanem a kiszolgáltatottabb semleges civilekre. Köszönöm. Nagyon sok ilyen levelet kapunk ilyen értelemben. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket, a megjegyzéseket, és azt is köszönöm, hogy elismerik a munkánkat, amit magunk és partnereink, a humanitárius szereplők általában végeznek. Sok észrevétel hangzott el. A humanitárius segélyekkel foglalkozom, én ezt csak tudomásul tudom venni, a kollégáimmal majd beszélek a diplomáciai szolgálatoktól, a külügyi szolgálatoktól, de van valami, ami számomra nagyon lényeges. A humanitárius segélyek és a politikai állásfoglalások között. Egyszer olvastam valahol, hogy az EU, EU, hogy mi az EU humanitárius segélynek a jogalapja a szerződésben. Van egy határozott hivatkozás ebben a rendelkezésben az emberiességre, az semlegességre, tehát ezeket az elveket nem csak azért tartjuk be, mert annyira jó emberek vagyunk, hanem mert a szerződés minket erre kötelez az uniónak a politikai üzenete ebben valósul meg az segélyek révén. Amikor Federica Moderini Lauf minisztert felhívja, és a közlemény részleteiről beszélnek, illetve Lavrovval egyeztet az orosz fél véleményéről, álláspontjáról, akkor politikailag állást foglal, de a humanitárius program érdekében. Valóban erre szükség van. Ez része az EU napirendjének, hiszen kötelez minket a szerződés ezen elvek betartására. Ezen szempontból van ugyan ellentmondás, ahogy ön is elmondta, de ez az ellentmondás, vagy kétértelműség pozitív. Ami a kiszolgáltatottságot illeti, a védelem kérdése Szíriában általánosságban, na most ezzel kapcsolatosan teljesen igaza van, életeket kell mentenünk, ugyanúgy, mint Irakban vagy Jemenben. Óriási a válság, ezt pontosan tudjuk a legkiszolgáltatottabbakra való összpontosítás eh, minden projektünkben megjelenik. Az egyes projektekben eh, és intézkedésekben eh, van olyan rész, amely a legkiszolgáltatottabbakkal foglalkozik, de az egész napi rendnek ez része, vagy nagyon fontos szempontja. A humanitárius segélyekkel foglalkozók pontosan tudják, hogy a védelem, a nemzetközi jog megsértése, amit nyíltan megsértenek, ez tagadhatatlan. Civileket, civil létesítményeket támadnak szándékosan, nem járulékos áldozatként, hanem szándékosan. Ez megsérti a nemzetközi jogot már önmagában hogyha nincsen nemzetközi jogérvényesítési mechanizmus, akkor nagyon nehéz helyzetbe e, kerülünk, ami gyakorlatilag zsákutca. Szeretnék meggyőzni mindenkit arról, hogy a partnereket, a beavatkozásokat úgy tervezzük, hogy elsősorban a védelemre összpontosítunk, és a legkiszolgáltatottabbakra. Elnök asszony az ön kérdésére válaszolva. Elsősorban most a betegek kimenekítésével foglalkozunk, de itt is figyelembe veszük, hogy kik a legkiszolgáltatottabbak. A nők és gyerekek elsőbséget élveznek, hogyha egyáltalán el tud indulni ez a művelet. Tehát a válogatás során a sérülékenységet elemezzük definíció szerint a leggyengébb, legsérülékenyebb csoportok prioritást élveznek. Egy korábbi szakaszban, amikor még nem volt ennyire rossz a helyzet, emlékszem legutóbb, amikor Damaszkuszban jártam, sajnos ez már elég régen volt, akkor szóba esett, hogy vannak helyi tűzszünetek, amelyek nem általános tűnszünetek, de lehetővé teszik, hogy a harci térségekből eh, kimeneküljenek emberek, de ez már most nem lehetséges. Ezért mondtam, hogy jelentősen romlott a helyzet. Itt van előttem eh, a magas szintű tárgyalási bizottságnak a nyilatkozata, a szíriai átmeneti kormánynak a, a nyilatkozata, mindazok, akiket támogat az EU különböző csatornákon, vannak partnereink, akiknek a Genfi bizottsággal is van kapcsolatuk, és ezt a fajta spontán pozitív visszajelzést így tudjuk megszerezni. Ami pedig ott a terepet illeti a helyi szereplőket, nem is kell ezt külön mondani, Tudom, hogy ez nagyon sok vitát kiváltó kérdés. Való igaz, hogy a szák nagyon fontos szerepet kap ezekben a műveletekben hogyha az orvosi menekítés megtörténhet, akkor a szák officeok, híradákon keresztül történhet ez meg, és ez is egy nagyon nehéz feladat. Well, as usual we got a very full... Mm, természetesen megint nagyon részletes választ kaptunk. Az EU-nak megvan a lehetősége a fellépésre, hogyha erre felhatalmazást kap és akkor kitapogathatjuk, hogy mi a szándéka a többi partnernek. Elfogadhatatlan, hogy civileket tesznek célponttá ilyen módon. Tudom a bizottsággal és a biztossal folytatott egyeztetés ről, hogy a kulisszák mögött is tárgyalások zajlanak, Tudjuk, hogy háborús konfliktusok mindig sok nehézségeket vetnek fel, de legalábbis meg kell nyitni a segélyszállítmányok útját. Tehát köszönöm, hogy ezen dolgoznak a színfalak mögött, és remélem, hogy eredményeket is fel tudnak majd mutatni. Köszönöm. Okay, um, so colleagues, we are we started late because of the kis késéssel kezdtünk a bejutási problémák miatt. A bizottságot arra is kértük, hogy a Messzió hurrikánnal kapcsolatosan tájékoztatást adjanak nekünk, amely a Karib térséget és elsősorban Haiti sújtotta. Andorra, Kraminára, Afrika, Ázsia, Latin Amerika, Karibi és csendes óceáni térség felelőse. Először van itt nálunk, üdvözöljük, és köszönöm, hogy ilyen rövid idő alatt rendelkezésünkre állt. Um, it's a pleasure to, to be here. Köszönöm, nagy öröm, hogy itt lehetek. Mielőtt a hurikánra adott válaszunkról beszélnék, elmondanám, hogy az elmúlt években milyen munkát végeztünk Haitin, illetve milyen terepmunkára került sor és mire készülünk most a hurikán után. Van egy ilyen briefing anyag, amelyet önök megkaptak, ha minden igaz, és a hátulján van egy térkép is, amire szükségük lesz a magyarázathoz. A tolmácsok nem kaptak egyébként ilyen anyagot. A 1995 óta az ECO visz humanitárius projekteket 350 eh, milliós értékben, amelyből egy rész az pont a különböző katasztrófákra való felkészülést segítette. 25 jelenleg futó programunk van, ezek leginkább élelmezési programok, illetve katasztrófa következményének felszámolására irányuló programok, valamint a kolera járvány felszámolására irányuló programok. Miután a hurikán Matthew elérte Hispaniola szigetét, egy Rendkívüli gyors segélyt 7 millió eurót már pénteken bejelentettünk az azonnali szükségletek fedezésére, és a partnerekkel felmértük azt, hogy hogyan tudunk átirányítani pénzeket a leginkább sújtott területekre. Valójában itt a két fél szigetről van szó, Haititől keletre, az utolsó oldalon látják ezt a térképet. Ezeket a területeket érintette leginkább a hurikán. A legfontosabb vagy legsúlyosabb probléma az az, hogy nem pontosak a szükségletfelmérések, nem tudjuk igazán, hogy milyen mértékű a probléma, ugyanakkor egy polgári védelmi egységet mobilizáltunk, ami az ECO-nak a másik pillére. E, tíz EU-s polgári védelmi szakember, Dánia, Svédország, e, Románia, e, Franciaország küldte ezeket az embereket. Ők már most segítenek a logisztikával, további tagállamok és Franciaország is ajánlottak fel további csapatokat, például 60 tűzoltót csoportosítaná át Martinik szigetéről Franciaország. A haiti kormány pedig összeállít egy listát, hogy ők mit szeretnének. Tegnap találkoztunk a nagykövettel, Eh, és megvizsgáljuk, hogy amit ők kérnek, azt tudunk-e adni. Egyelőre nem tudtuk véglegesíteni ezt a listát. 2010-ben volt egy földrengés eh, Haitin, és az ott szerzett tapasztalatokból, tanulságból eh, azt vonhatjuk le, hogy a haiti kormány akarja koordinálni a humanitárius segítségnyújtást. Ők is ezt akarják, és mi is úgy gondoljuk, hogy ez így jobb. Ez azonban késedelmet okozott a mobilizálásban, azonban ezt gondolja mi, ezt gondoljuk mi is, illetve a másik fél is, mert különben megismétlődnek azok a problémák, amelyek 2010-ben eh, voltak nagyon sok partner, NGO érkezett, és nem volt jól koordinálva a dolog, éppen ezért kevésbé volt hatékony, mint amilyen lehetett volna. Az biztos, hogy a szükségleteknek három szintje van, a kormány is eh, így látja, eh, a nagyköveten keresztül itt Brüsszelben, de au Prince-ben is az az üzenet, az elnök, a haiti elnök, a mi delegációvezetőnknek ezt mondta, hogy vannak az azonnali szükségletek, ez leginkább élelmiszer, víz, illetve sátrak, ugyanis a Jeremy nevű város szenvedte el a legnagyobb veszteséget, ott majdnem az összes házat lerombolta a hurikán, aztán vannak középtávú szükségletek, például az állatállomány pótlása, ugyanis ezek főleg agrárterületek, illetve halászati területek, és az infrastruktúra jelentős részét szintén elpusztította a hurikán. Tehát ez egy középtávú szükséglet, valamint a környezetet is rendkívüli mértékben érintette a pusztítás, ami pedig egy hosszú távú helyreállítási munkát igényel. Az ENSZ békefenntartókat is a, ten, a szigeten tart, és őket is a hidak újraépítésére bevetették. A hidak újraépítése után lehet elérni az érintett területeken rekedt embereket és hát eddig ezt tudtuk elérni. Amennyiben további információra van szükségük, melyik területen mit teszünk, szívesen válaszolok, de most itt abba hagynám. Köszönöm, mondja az elnök. Kedves kollégák, van-e valakinek kérdése? From about what is happening. Yeah, is Azt hiszem jó helyzetértékelést kaptunk, Takaros asszony. Εγώ θέλω να καλωσορίσω την κυρία που είναι και από την πατρίδα μου και ήταν χρόνια στο γραφείο Köszönöm. Szeretnék gratulálni a kiváló munkáért. Olyan országokban, mint Haiti, ahol a hurikán lecsapott, nehezebb a védelmet biztosítani, mint mondjuk korábban Floridában vagy New Orleansban. Csillében például egy Richter skála szerinti hetes fokozatú földrengés történt, és ennek nem is volt pusztító hatása, mert a védőintézkedéseket meghozták. De Haitin ugyanez az erősségű földrengés gyakorlatilag elpusztította a szigetet. A szigetnek az egész egyébként is rossz állapotban lévő közlekedési infrastruktúráját, hiszen fürtökben lógtak általában az emberek egy-egy terrautóról, terrautóról, amikor utazni indultak, tehát Kaminer asszony, nem igazán értek egyet azzal, amit ön az előbb elmondott. A haiti kormány képes kezelni az Európai Uniótól kapott forrásokat. Papadok és babydok esete már a múlté. Szerintem most már nem ez a helyzet, köszönöm. The end of the translation. You took it longer time in English. So, um, does anybody else wish to take? Szeretne még valaki hozzászólni? Tessék. Köszönöm szépen a kedves szavakat és az ő fogadtatást is. Nagyon örültem a kedves szavainak, és látom, hogy nagyon jól ismeri Haitit, tiszteletben tartom az, a véleményét. Ami az infrastruktúrák kérdését illeti, teljesen igaza van. Olyan országról van szó, ahol az infrastruktúra az egyes helyszínek elérése sok problémát vet fel. Tegnap az ENSZ előtt is pontosan erről volt szó, hogy eh, a hozzáférést biztosítsák, az eh, a béke fenntartók számára is nagyon fontos, hogy a hidakat fel tudják, meg tudják javítani. Műszaki szakértőkre is szükség van, hogy eh, a támogatást eljuttassák a megfelelő helyekre. Nyilván nem a jelentős infrastruktúrákat fogják gyorsan újraépíteni Haitin, ami pedig, hogy a kormányon keresztül vagy közvetlenül történő segélyezést illeti, minden partnerrel kapcsolatban vagyunk, ott a helyszínen, Ocsával is, akik eh, a mentést eh, koordinálják. New Yorkból azt az utasítást kaptuk, hogy lehetőleg a lehetőség szerint, eh, hangsúlyozom a lehetőségek szerint, a kormány fórumaival kell elősegíteni a koordinációt, hogy ne legyen, eh, ne keletkezzen zavar azzal kapcsolatosan, hogy eh, hogyan érkeznek a szállítmányok, de 24 órán belül 10 eh, fős zet érkezett a helyszínre a hurrikán becsapása után, és ez tehát egy megerősített csapat, technikai segélynyújtás is történik, azért erősítettük meg, hogy legyen elképzelésünk arról, hogy tulajdonképpen mi történik. Nem csak a kormánytól származnak az információink, együtt működünk a kormányjal, ahol ennek van értelme, vagy van erre lehetőség, és a partnereinkkel is ezt az együttműködést folytatjuk. Ezt finanszírozunk már egy ideje, és ők jól is ismerik egyébként itt valóban nem fekete vagy fehér a kép, inkább szürkés. Helyi szinten is nehéz az információkat tisztázni, ezeket elérni. Próbálunk helyi szinten tájékozódni, ahol ez lehetséges, akkor a helyi hatóságok olyanokkal egyeztetünk, ahol pedig ez nem lehetséges, a saját embereinket vetjük be. Minden esetre ez nem vagy-vagy kérdése. Anni Annicsato Rodriguez Ruiz úr, a DEFCO főigazgatóságtól itt van, hogyha szeretne valamit hozzáfűzni, saját főigazgatósága részéről. Igen, köszönöm szépen. A DEFCON belül nagyon szoros együttműködésben dolgozunk az ekobeli kollégákkal, követjük a helyzetet. Haiti strukturális szempontból talán a legszegényebb ország ebben a régióban. A fejlesztési együttműködési programokban együttműködünk velük. A 11. EDF-ben 411 millió eurós borítékot különítettek el a hagyományos fejlesztési együttműködése Haitivel. És ennek fontos aspektusa és fontos tanulság volt a 2010-es földrengés esetéből is, hogy a segélyeket, az újra, újjáépítést és a fejlesztést össze kell kapcsolni. Nagyon fontosnak tartjuk mind a három szempontot. Ismétlem, nagyon szoros koordináció zajlik az ECO-val ezzel kapcsolatosan, és ezen a héten pontosan azon dolgozunk, hogy hogyan lehetne új irányt adni a jelenlegi fejlesztési együttműködésnek, hogy a folyamatban lévő intézkedéseket hozzáigazítsuk ehhez az új helyzethez, amelyet a Matthew hurikán okozott. A főigazgatónk Stefano Manservisi tíz nap múlva látogatja meg Haitit, október 24-25-én tesz tehát oda látogatást. Az EU szelek miniszteri találkozó Santo Domingo-ban lesz 24-25-én. Ezt az alkalmat fogja kihasználni, tehát a főigazgató két nappal korábban érkezik majd meg, hogy részletesebben tudjon tájékozódni ott a terepen. Azon dolgozunk tehát most, hogy hogyan tudunk ki új irányt adni a jelenlegi együttműködésnek, hogy alkalmazkodjunk az új helyzethez. Um, just uh, very quickly, in fact. Csak nagyon gyorsan reagálnék hogy milyen jó az együttműködés a DEFCO-val. A Haiti a prioritásos országaink egyike, mi és a DEFCO azonosítottuk ezeket az országokat, ahol teszteljük a, a, a azt, hogy a humanitárius és a fejlesztési munka hogyan működhet együtt, illetve e, azt is látjuk, hogy strukturális problémák vannak leginkább az országban. Például e, itt elmondanám azt, hogy e, elhalasztották a választásokat, vasárnap lettek volna, ugyanakkor a hurikán miatt ez most lehetetlen, tehát politikai következményei is vannak a katasztrófának. A BBC-n én láttam, mondja az elnök, hogy Haitin ugye a felkészületlenség miatt voltak ilyen súlyosak a következmények, mert ez a hurikán azért átvonult egy sor más sziget fölött is, tehát de igazándiból itt ellenállóbbá kell tenni ezt az országot. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttek ide, és ismertették velünk a helyzetet, és köszönjük a kollégáknak is. Kis késésben vagyunk, de ennek oka az, hogy a korábbi hozzászólók nehezen tudtak bejönni a terembe. A 16-os pont következik, az éves emberi jogi jelentés, illetve a, az ahhoz kapcsolódó politikánk. A mi szakbizottságunk nagy fontosságot tulajdonít a, az emberi jogoknak, éppen ezért van mindig egy éves jelentés Préda úr a raportőrünk. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Szeretnék szólni az utolsó pontról is, de Haïti, ça c'est un, un gros débat. Mm, de ezt nem tettem meg, mivel hogy siettünk. Ugye itt Haiti illetően az EU delegációjának ottani, tehát az a bánásmód, amit az EU delegációjával szemben Haitin tanis, tanúsítottak, azt is figyelembe kell venni, tehát ez egy nagyon kényes pont. Azt szeretném elmondani, hogy már a korábbi mandátum során is a DROI albizottságban 2012-ben jelentéstevő voltam, és ebben a témában, és tavaly is a DROA szakbizottságban szintén jelentéstevője vagyok, ennek, voltam ennek a témának, tehát teljes mértékben tudatában vagyok a mi szakbizottságunk hozzájárulása lényegének, jelentőségének. A DROA al bizottságban készülő jelentéshez való hozzájárulásunkról van szó, ugye az éves jelentés kapcsán. Nagyzer úr, az éves jelentés nem tudok összpontosítani a mondandómra, hogyha beszélgetnek közben, sajnálom. Tehát a 2015-ös éves jelentést elfogadták, ugye június 20-án, 2016-os évben a tanács részéről, és sokkal tömörebb ez, mint a korábbi években, ugye a fejlesztési együttműködésre összpontosít ez, már ezt is üdvözölni kell. A múltban nem mindig ez volt ugyanis a helyzet, és valóban ragaszkodtunk ahhoz, hogy ez a fejezet bekerüljön az anyagba. Most itt egy, ugye ez a terjedelmi lehet ez nem elégséges, de ugye, ahogy mondtam, hogy itt most ez egy tömörebb anyag, és ugye az emberi jogok egy általános kérdéskör, és az fejlesztési együttműködés kérdéskörében nagyon erőteljesen beletartozik, ezért szerintem maga a terjedelem nem jelent elsődleges problémát. Nagyon fontos az EU kötelezettség vállalása az emberi jogi alapú megközelítést illetően, ez megjelenik a véleményben, amit én készítettem. Ugye az együttműködés, a fejlesztés együttműködés és az emberi jogok összefüggenek. Az emberi jogok tiszteletben tartása nélkül nem lehet megszüntetni a szegénységet, és a fenntartató fejlesztési célokat sem lehet elérni. Kiemeltem az anyagomban, hogy az emberi jogok kérdésköre valójában a felépésénk középpontja a 2030-as menetrend megvalósításához. És ezt transzverzális módon minden fellépésben meg kell jeleníteni a célok eléréséhez. És ezen kívül azt hiszem, hogy a szakbizottságunknak ragaszkodnia kell ahhoz, hogy az ODD mutatókat illetően, az SDG-ket illetően Nemzetközi szinten is vegyük figyelembe az emberi jogok helyzetét, hogy az átláthatóságot és a felelősségvállalást garantálni lehessen. Fontos az is, hogy kiemeljük, mennyire, fontosak a fel, mennyire fontos a 16-os fenntartható fejlesztési cél, és az emberi jogok tiszteletben tartása, megszilárdítása, demokrácia, jó kormányzás kell, hogy legyen a vezérel minden külső fellépésünk kapcsán. Ugye az emberi jogok jogi alapú megközelítés keretében számos fellépést megemlít a jelentés, amelyek esetében az EU fellépéseit, illetve operatív szinten figyelembe vették ezt a tényezőt. Az eszköztárat jelentősen kibővítették, azt hiszem, hogy ezen eszköztárat illetően tájékoztatást kell nyújtanunk, és a bizottságnak be kell számolni ennek végrehajtásáról. Itt egy értékelésre van szükség az eszköztár végrehajtásáról a delegációk szintjén, hogy megvizsgálhassuk, jól működnek ezek az eszközök, vagy talán javítani kell a rendszeren. Tehát itt mindenféleképpen értékelésre van szükség, és ez nagyon hasznos információkat szolgáltathat valamennyünk számára. Aztán vannak még más fontos pontok, az emberi jogok kérdése elengedhetetlen része valamennyi párbeszédünknek, a fejlődő országokkal folytatott párbeszédünkben. Ugye itt fontos a fejlesztési politikák koherenciája és a PCD jelentősége valamint az, hogy megerősítsük az együttműködést és a koordinációt az összes külpolitikánk és eszközünk esetében, amelyek az emberi jogokon kell, hogy alapuljanak. Nem feledkeztem meg arról sem, hogy PCD jelentéstevő is vagyok. Végezetül egy egyszerű üzenet a következő, hogy az emberi jogok helyzetét valamennyi fejlesztési politikánkban még erőteljesebben figyelembe kell venni. Tőlünk az EU-tól ezt várják, és erre az eritreai speciális küldött is figyelmeztetett. Fontos, hogy az emberi jogok helyzetét mindig a fellépéseink középpontjába helyezzük. Köszönöm a figyelmet. So, you are not... Köszönöm. Ön nem csak ennek a raportőre, hanem a következő jelentésnek is itt az ön napja ebben a bizottságban. Sok kérdésben önre támaszkodunk. Hárman kértek szót. Frunzulika úr az első, tessék. Bien sûr que je dois dire que... mondanom néhány szót kollégámnak, jelentéstevőnek, kétszeres jelentéstevőnek. Köszönöm Először is köszönöm a raportőrnek azt, hogy egy ilyen teljes véleményt csinált az anyaghoz. A demokrácia visszaszorulóban van a világ számos részén. A populizmus előre törése, a szélsőségesség első törése, illetve alkotmányos abúzusok történnek, amelynek célja az, hogy a hatalmat megtartsák eh, bizonyos afrikai és ázsiai rezsimekben, az, Európa, az emberi jogok a fejlesztési, eh, fejlesztési törekvéseink középpontjába kell, hogy legyen. Továbbra is monitorozni kell azokat az intézkedéseket, amelyeket elvégzünk vagy végezni tervezünk eh, hangsúlyoznunk kell a szoros összefüggést a között, hogy eh, kitartunk az emberi jogok, a békebiztonság, a jó kormányzás, illetve a szegénység felszámolása és a fenntartható fejlődés mellett. Az EU kell, hogy a frontvonalában álljon az emberi jogok védelmének, a mi eszközeink hatékonyak kell, hogy legyenek, és meg kell, hogy feleljenek az adott népesség igényeinek, illetve az ott helyben működő nem kormányzati szervek igényeinek a PPP eh, konstrukciókat támogatni kell a vállalati felelősség vállalást is elő kell mozdítani. Ez egy olyan gondolat, amely nem káros a gazdaságra nézve, hanem inkább egy hozzáadott értéket jelent gazdasági, társadalmi és környezeti céljaink megvalósításához járulhat hozzá az EU-n kívül és belül. Különösen most, amikor nagyon komoly migrációs helyzet állt elő, E, ennek az okaira kell koncentrálnunk, e, leginkább az emberi jogok megsértését találjuk itt, a jogállamisági hiányát, illetve biztonsági kérdéseket. Tehát e, az emberi jogok és a biztonság, az emberi jogok és a demokrácia eh, nem képezhetik tárgyalás alapját ezekkel az országgal, ezekkel az országokkal. A fejlesztési támogatásunkat eh, elsősorban nem kormányzati helyi partnereknek, civil társadalmi szereplőknek kell eh, adnunk, hogy hatékonyan kerüljenek felhasználásra, akkor, amikor a kereskedelmi és beruházási megállapodások száma egyre nő, a bizottságot emlékeztetni kell arra, hogy a kockázatos országok a kötött megállapodásokban kell emberi jogi fejezetet tenni, és a bizottságnak eh, szisztematikusan elemeznie kell az emberi jogi eh, hatásait az ilyen megállapodásoknak. Emellett eh, oda kell figyelni a biztonság és fejlesztés összefüggéseire, illetve az Európai Unió emberi jogi jelentéseiben is foglalkozni kell ezzel a témával. A módosítókat örömmel fogadom, és remélem, hogy a lehető legambiciózusabb jelentést tudjuk elkészíteni, eh, és eh, támogatni eh, az AFET munkáját. Még egyszer Preda úrnak megköszönöm a munkáját, és mindenki másnak is köszönöm. Linguistic... Eh, valóban eh, látjuk, hogy eh, román barátaink csodálatos nyelvi képességekkel rendelkeznek, figyelemre méltó könnyedséggel váltanak angolról franciára és vissza. Köszönöm szépen. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a vélemény nem beszél a legnagyobb kihívásokról, az emberi jogokról, a demokrácia elveiről. Először is eh, ki kell emelni, hogy az emberi jogokat nem lehet eh, más célok eszközévé tenni. A migránsok és eh, a menekültek helyzete 2015-ben a legnehezebb feladatokat vetette fel emberi jogi területen is, és idén is. Az egyik módosítónk arra szeretne emlékeztetni, hogy az ENSZ emberi jogi egyezményének 13. cikke az emberi jogokról beszél, illetve az emberi jogok szisztematikus megsértéséről a migránsok esetében az Európai Unión belül, a határokon, a határokon kívül, azokban az országokban, amelyekkel egyezményt kötött az Európai Unió, például Törökországra gondolok, hiszen ez az ország is szisztematikusan sérti az emberi jogokat. Ki kell emelnünk azokat a negatív hatásokat, amelyeket az elszegényedett országok hitelszolgálata okoz. Nagyon szükségesnek tartjuk, hogy a véleményben szerepeljenek a szabadkereskedelmi megállapodások következményei is, amelyeket a szegény országokkal köt az Európai Unió, amely a multinacionális cégek érdekeit előtérbe helyezve sérti az emberi jogok érvényesülését. A katonai beavatkozásokat össze kell kötni az emberi jogok megsértésével Líbiára, gondolok Afganisztánra, és más esetekre is itt is emberi jogi sértések történtek, és ki kell emelni az emberi jogok megsértésének ügyét globális szinten. Az univerzális igazságszolgáltatás érvényesülését nem teszik lehetővé minden esetben. Reméljük, hogy jó vélemény születik, ezekkel a módosítókkal és együtt tudunk dolgozni az előadóval. Köszönöm, Hédi Hautala. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy Weiderholzer úr jelentéstervezete és Préda kollégánk jelentéstervezete, mind a kettő nagyon is színvonalas. Két dolgot, néhány dolgot szeretnék eh, pontosítani. Először is nagyon hasznos volna, egy fontos fejlesztéssel kapcsolatos emberi jogi jogsértést megemlíteni, ami milliókat, akár tízmilliókat érint a kasztalapú megkülönböztetés. Idén sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel Dél-Ázsiában, a mindennapi élet része ez a fajta diszkrimináció, és ezért nagyon fontosnak tartom, hogy felépjünk ellene. Ezzel kapcsolatosan, tehát a kasztalapú megkülönböztetéssel kapcsolatosan módosított fogok benyújtani. Weidenholzer úr az efedroa vélemény tervezetét áttekintve a 31-37-ig terjedő bekezdéseket még tovább lehetne talán pontosítani a menekültekkel, menedékkérőkkel, migránsokkal kapcsolatosan. Miért kell ezt hangsúlyozni az ODA-tól? Nem kell eltéríteni ezeket a forrásokat. Ez egy fontos kérdés, és mindig rá kell mutatni, amikor csak tudunk. Minden esetre az emberi jogi megközelítés Christian Préda jelentéstervezetében olyas valami, amit üdvözölni tudunk, a bizottságot és a fő képviselőt folyamatosan erre emlékeztetni kell, úgy gondolom, hogy a szakpolitikai koherenciával kapcsolatos munkája nagyon hasznos ahhoz, hogy mindez összeálljon. Minden esetre a jelentés címzetje az EU végrehajtó ága, ez nem csak globálisan az emberi jogokról szól, hanem hogy az EU, a főképviselő és a külügyi szolgálat mit tehet az emberi jogok érvényesülés érdekében. Több jelentkező nincsen. Az Európai Bizottság képviselője talán szeretne szólni, Renádi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedje meg, hogy Préda úrnak köszönetet mondjak, azért, hogy bátorított minket arra, hogy jogalapú megközelítést folytassunk. A 2014-es eszköztár elfogadása volt a kiindulási pont. Ezt az eszköztárat kiindulási pontként használtuk, tehát egy módszertan kidolgozásához. A delegációkon a kollégák ennek a végrehajtásán dolgoznak most. A következő jelentés ben erről még többet meg lehet majd tudni. Túl korai volna még az értékelésről beszélni. Sokáig tart majd, hogy amíg elmondhatjuk, hogy jogalapú a fejlesztési együttműködés sok szereplőnek a gondolkodását kell megváltoztatni, hogy ez, ez az együttműködés tényleg jogalapú legyen. Jó irányban haladunk, képezzük a kollégákat, módosítunk az belső eljárásainkon is, hogy az emberi jogokat figyelembe vegyék minden új programban és projektben, amelyen most dolgozunk. Továbbra is rendelkezésre állunk az Európai Parlamentet, tájékoztatni fogjuk arról, hogy ez a jogi alapú megközelítés hogyan alakul. Például van -e esetleg valamilyen mondani valója? Köszönetet szeretnék mondani kollégáimnak, akik nagyra becsülő szavakkal illették a vélemény tartalmát. Még akkor, hogyha komista kollégámnak el kellett hagyni a terme, de elmondotta, hogy egy másik szakbizottságban kell szavaznia. Szeretném mindenképpen pontosítani azt a tényt, hogy ez a vélemény nagyon szükszavú. Ugye itt 1500 karakteres terjedelmi korlát elfenn, Mindannyian ismerjük ezeket a korlátozásokat a terjedelem tekintetében. Tehát itt nem az éves jelentésről van szó, amit a szakbizottságunk kidolgoz. 1500 karakteres terjedelemben nincs még arra sem lehetőség, hogy egyáltalán felsoroljuk, hogy mi mindent kell tekintetbe venni rendkívül sürgősként, tehát az amerikai fellépéseket, a különböző megállapodásokat, sok szakpolitikát, amelyek aggodalomat töltenek minket. Tehát itt olyan fizikai terjedelmek vannak, amelyek ugye korlátoznak minket, és itt ez a fejlesztési szakbizottság anyaga véleménye az Emberi Jogi Albizottságnak. Weidenholt képviselő dolgozza ki ezt az anyagot jelenleg a droiban, és ez rengeteg témakört felölel majd az ő anyaga. A mi esetünkben arról van szó, hogy a mi szakbizottságunk nézőpontját fogalmazzuk meg, azt illetően, hogy mi az, ami valóban lényeges az éves jelentés szempontjából. És az Emberi Jogi Albizottság Ban pedig felszólaltam amellett, hogy legyen bizonyos következetesség a két szakbizottság munkáját illetően. Remélem, hogy ezt nem tekintik majd úgy, hogy túlságosan beavatkozók a munkájukban. Én csak azt kérem, hogy figyelmesen olvassák végig a mi véleményünket az, hogy mi itt módosítókat nyújtunk be, és aztán azt látjuk, hogy az ő jelentésük azokat a gondolatokat már lefedje, hát ennek nem lenne sok értelme. Tehát nézzük meg, hogy mi szerepel az ő jelentésükben, és ennek folyamányaként nyújtsunk be módosítókat. Ugyanis lehet, hogy egyes gondolatok már benne lesznek az ő anyagukban. Tudom, hogy egyes képviselők itt az Emberi Jogi Albizottság tagjai is egyben számukra könnyebb lesz ezt az egyeztetést megejteni de mindenkit arra szólítok fel itt a Fejlesztési Szakbizottságban, hogy Weidenholzer úr anyagát olvassák el, mielőtt még új kontinenseket fedeznénk fel, úgymond, és módosítókat nyújtanánk be. Weidenholzer, aki egyébként a szocialista frakció tiszteletre méltó tagja, dolgozza ki tehát ezt az anyagot, és felkérem különösen a szocialistákat, hogy Weidenholzer úr munkáját ne nehezítsék meg, úgymond esetleg felesleges módosítók benyújtásával. Köszönöm tehát, és azt hiszem, hogy mindenki megértette ezt a felhívásomat. Preda, Krisztián. Köszönjük Krisztián Predának. A módosítók benyújtási határideje Október 13-a, 12 óra. Pontosan és röviden fogalmazzanak a lényeg az, a lényeg az, hogy világos legyen az üzenet, ne az, hogy minél több módosítót csináljunk. Yeah, and we had another opinion. Okay, so deadline for amendments. Tehát a módosítók benyújtása 13-a 12 óra. Köszönöm. Megyünk tovább 17-es napirendi pont. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, a fejlesztési együttműködés hatékonyságáról szól. Ez is egy fontos jelentés. Fontos azért, mert mert arról szól, hogy hogyan lehet a szegénységet csökkenteni. Van egy nemzetközi konferencia, magas szintű, magas szintű konferencia november végén, ugyanerről a témáról Kenyában, és ez a jelentés valójában ahhoz csatlakozik, de Preda úr bizonyára mindent elmagyaráz nekünk to input into this major international conference. Mr. Preda. Preda úr, megadom önnek a szót. Köszönöm, elnök asszony. Azonnal szeretném elmondani, hogy ez ugye az első eszmecsere, tekintetbe véve kollégáim észrevételeit létrehoztam egy tervezetet, amit most önök megkaptak. Ezen első eszmecsere során nyomatékosan kifejeztem, hogy szeretném a parlament álláspontját kifejezésre jutatni. Még a globális partnerség második fordulója előtt, ami ugye Nairobiban kerül majd megrendezésre még az év előtt. És szeretném befolyásolni az unió pozícióját ezen fontos találkozó során. Ezen pozícióról zajlik a vita a tanács, illetve a bizottság szintjén tájékoztatásként, már ami ezen nairobi találkozó előkészítését illeti szeretném megemlíteni, hogy Szeulban az év, tavalyi év végén került sor a 11. ülésére a Steering Komiténak, amelynek feladata a végső dokumentummal kapcsolatos tárgyalások lefolytatása, amely dokumentumot decemberben fogják majd elfogadni. Az EU természetesen részt vesz ezen Steering Komitéban, és fontos a friss információkat megkapni az előkészítő munkákról. Itt az imént hallottuk mindezt a bizottság képviselőjétől, hogy ki lesen alakítani a tárgyalási pozíciót. A bizottságunk jelentés tervezetét úgy tudom, hogy már átadták a steering committee tagjainak, és ami a a érdemi részét illeti, láthatják, hogy a fő üzeneteket három mag köré csoportosítottam. Az első az, hogy a, meg kell tartani a hati, fejlesztés együttműködés hatékonyságát. Itt az elkötelezettségekre kell építeni, meg kell kettőzni az erőfeszítéseket, és ez valamennyi szereplő számára érvényes, hogy megvalósítsuk a fejlesztési, ö, fenntartható fejlesztési célt jobban kell használni a köz- és magánforrásokat a fejlesztés szolgálatában. A jelentésemben különösen szerepel, hogy a fejlesztés hatékonysága továbbra is alapvető jelentőségű. Fontos az, hogy a fejlődő országok esetében megtartsuk a támogatást a donátor, donorországok részéről pontosítani kell a kötelezettségvárosokat a 2003-as agenda fényében, nem szabad elfeledkezni a szükséges differenciálásról, hiszen nagyon sokféle fejlesztési szereplő van. Itt világosan meg kell vizsgálni mindannyiuk szerepét és felelősségét, mégpedig differenciált módon, és csak így erősíthetjük meg az egyet, a fejlesztés hatékonyságát. Intézményi részről a hatékony együttműködés globális partnersége a 2010-es puszani találkozó folytatása, és itt nem csupán az inklu- inkluzivitás fontos, a sokféle szereplőt illetően, hanem még inkább az, hogy egy harmonizált koncepciót alakítsuk ki a fejlesztés hatékonyságáról. Mindezt tehát meg kell erősíteni. A Nairobi találkozó sikerességéhez fontos a fejlesztési politika hatékonyságának meg őrzése a es célok fényében. Ez az első elképzelés, a második mag pedig az, hogy a fejlesztés globális szerkezetét jobban ö, tagolni kell, struktúrálni kell. Az egyik fontos elképzés, ami megjelenik a jelentésemben, az az, hogy az uniónak továbbra is vezető szerepét meg kell őriznie, amelyet a 2030-as agenda elfogadásakor játszott, és a jellegi ö, hatékonysági agenda elfogadásakor. El kell gondolkodni a ö, fejlesztés globális ö, szerkezetén, és ö, a globális partnerség szerepén a hatékony együttműködésben. Ezen csoportnak egy hozzáadott értéke a többi nemzetközi fórumhoz képest, amelyek részt vesznek a 2030-as agenda végrehajtásában. Mivel ha ezen csoport szerepe, munkája jól szerveződik, akkor ez az eredményes. Ugye itt meg kell vizsgálni a javít társak szükségességét is. Itt a jelentésben kiemelem, hogy javítás szükséges a monitorozás szerepét illetően, és a felelősség tétel esetében. Aztán itt világos kommunikációs csatornákat kell meghatározni, és a specifikus fejlesztési szereplőkkel való együttműködést illetően is beleértve az új donorokat, a civil társadalmat, a magánszektort, a filantropikus szervezeteket és a többi. Világos, hogy kult szerepe van a globális partnerségnek a hatékony együttműködés érdekében, amikor előrelépünk a 2017-es ODD-k felé, ahogyan ez a jelentés 2036-os bekezdésében is szerepel, illetve a 2030-as agenda végrehajtásában is. Ami pedig a mandátum kérdéskörét illeti a globális partnerség esetében, a Steering Committee keretein belül már megindult a vita erről, nemrégiben Szöulban. Érdekes javaslatok láttak napvilágot, hogy biztosítsuk, hogy ezen intézmény továbbra is motorja marad annak, hogy a szereplőket felelőssé tegyük, folytassuk a perbeszédet a fejlesztés hatékonysága érdekében. Tehát ez egyfajta katalizátorként játszhat szerepet a magánállami partnerségben. Az ODD fejlesztési finanszírozás végrehajtásában. A harmadik koncepció hogy mind az unió, mind a globális szinten előre kell vinni ezt az agendát. Ugye egyrésztről fontos a programozás átláthatósága, és az eredmény alapú értékelés. A közös programozást illetően jelentős előrelépés történt, de ugye fel tesszük a kérdést a bizottságnak, hogy a 2013-as évben kértük a kodifikációt és a megerősítését ezen gyakorlatoknak, hogy a jobb komplementaritást biztosítani lehessen a fejlesztési együttműködés hatékonyság érdekében. Számos tényező ösztönözhetné a helyzet javítását, és ezek a következők új kezdeményezés a triangul, a három oldalú együttműködés érdekében. Az EU-nak proaktívabbnak kell mutatkoznia, a nemzeti parlamentek bevonását, illetően a civil társadalom, a helyi önkormányzatok bevonása érdekében. Aztán a 16-os ODD fontosságát is kiemeljük, az emberi jogok kulcskérdését, Fontos az, hogy a fejlesztési segély hatékonyan járulj hozzá a szegénység leküzdéséhez. Az átláthatóság, a jó a jogállamiság, az emberi jogok helyzet továbbra is az aggodalmaink középpontjában állnak. Végezetül elmondanám, hogy a titkárság jó akarata folytán, ugye némi plusz tárgyadalmat kaptam, és itt még egyszer szeretnék különösen Annak köszönetet mondani, egy kicsit hosszabb szöveget alkothattam, tehát itt a nemrégiben bekövezetett fejleményeket illetően szeretném a civil társadalmi szerep, szervezetek szerepét pontosítani, különösen azon előzetes eredmények fényében, amelyek a 2016-os értékelés keretében adódtak a globális partnerségről, ez tehát a jelentés lényege, várom a kollégák kommentárjait, és szeretném köszöntetni a titkárság képviselőjének, különösen Krisztián Messének. Köszönöm szépen. Varin, Varin úr szól hozzá. Először finnül szeretnék beszélni. Finnül beszélek. So I made a mistake. I'm sorry, because okay. I, I misread the arrow. Patricia Toya was first. Patricia Toya az első. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönet mondani a jelentéstevőnek, mert nagyon összetett és értékes munkát végzett. Néhány megjegyzés. Tudom, hogy már csak kevés percünk van, és még lesz más alkalom az eszmecserére. Úgy vélem, hogy nagyon fontos kiemelni azt a célt, amiről beszámolt, az az EU-nak egy kicsit vezető szerepet kell vállalnia ezen a agendát illetően, már ami a fejlesztési együttműködés hatékonyságát illeti. Itt tekintett az éghajlatváltozási eseményekre, amikor az EU irányt mutat és úttörő szerepet vállal, és előre visz egy témát, és aztán az általános érdekeket is felvillantja, akkor mindenképpen nagy eredményeket érhet el, és ez a küzdelem, tehát mindenképpen a mi küzdelmünk kell, hogy legyen egyfajta prioritás, mégpedig az, hogy meg kell erősíteni ezt az agendát, amelynek célja az együttműködés hatékonyságának növelése. Itt nem csupán egy erkölcsi ö, küzdelemről van szó, a jó kormányzásról, az eredmények ellenőrzéséről, a minőség ellenőrzéséről, hiszen itt az eredményekről van szó, és az eredmények minőségéről. Nem elegendő végrehajtani a dolgokat, hanem ezek eredményeinek ellenőrzése a fontos tehát a módozatok, az emberi jogok, a fenntarthatóság és a többi. Azt hiszem, hogy most már gazdasági szükségességről is szó van, hiszen a forrásaink nem növekednek, még akkor is, hogyha az országok próbálnak egy bizonyos kvótákat felduzzasztani, de az igények, a szükségletek ugye növekednek, ugye hallottunk korábban Haitiról, egy olyan ülésről jöttem, ahol szíriai püspökök szörnyű dolgokról számoltak be, tehát mindenféleképpen végtelen igényekkel, szükségletekkel nézünk szemben, minden nap újabb és újabb vészhelyzet alakul ki, tehát a gazdasági szempont figyelmevétele is lényeges és kötelességünk. Azonban azt kérném tőled, hogy egy dolgot vegyél számításba, fontos a partnerségek ösztönzése, a globális vízió kialakítása, hogy jöjjön létre ez a csoport, ami ugye már megteremtődött, ez a magas szintű csoport, ez a fórum, amely a többi nemzetközi fórumhoz csatlakozik. De figyeljünk arra, hogy ne komplikáljuk túl ezt az irányítást, miről is van itt szó valójában. Persze minden szereplő felelősségét tudatosítani kell, mindenkit bevonunk ebbe a megközelítésbe, de aztán itt ilyen hatalmas találkozókról, meetingekről, szemináriumokról van szó, és aztán elvesztegetjük az időt. Talán túlságosan pragmatikus vagyok, de a tapasztalat arra tanít, hogy gyakran ezek a nagy konstrukciók csak megterhelik az egész ügyet, és önmagukért létezők, és így módon a valós célt veszítjük szem elől. Tehát nem hoznék létre túlságosan sok monitorozást, sok jelentést, és ugyanez érvényes a források minőségére és a hatékonyság minőségére. Tekintetben nagyon sok érdekes dolgot mondtál el, ezekkel egyetértek de egy dolgot szerintem nagyon bátran kellene kezelni ebben a dokumentumodban is, és én módosítót fogok benyújtani ezzel kapcsolatosan. A nemzetközi ügynökségeknél meg kell értenünk, hogy milyen kapcsolat van a működési költségek, illetve a létrehozott eredmények költségei között. Mert hogyha azt látjuk, hogy 70% a működési költség az ENSZ egyes ügynökségek esetében, hát akkor ez nem működik, hiszen nem lehetséges, hogy 70%-ot az ügynökség működtetésére folyt, dítunk, és csak 30% hoz létre eredményt. Talán kicsit brutálisan fogalmazok, de ez mindenféleképpen kritikus pont, és ez a lényege a dolgoknak. Legyen tehát bátorságunk, hogy ezt is kimondjuk, hiszen aztán mi történik? A világ sok részében a nemzetközi együttműködési struktúrák, akár a multinacionális ügynökségek vagy ENSZ ügynökségek, a saját ország munkaerőpiacaitól teljesen eltérő sztenderdekkel működnek, tehát egy kicsit meg kell fékezni itt a működési költségeket. Tehát, hogyha például egy nemzetközi intézménynek, vagy európai intézménynek forrásokat adunk, akkor mindenképpen meg kell nézni, hogy mennyi megy el a működésre, működtetésre, és mennyi hoz létre valódi eredményt. Mert hogyha ugyanezen az úton járunk, az azt hiszem, hogy nem megfelelő. Aztán itt az új elemek, amiket te beépítettél az anyagba, ugye itt az átláthatóságok, átláthatóság eszközét meg kell erősíteni, aztán a három oldalú együttműködés, a közepes jövedelmi országok, a feltörekvő országok bevonásával. Itt én csatlakozom azon erőfeszítésekhez, amelyeket a jelentéstevőnk kiemelt, és nagyon sok más elem van, amikkel egyetértek, ezeket nem akarom itt megismételni, és itt különösen azokat a pilléreket kell kiemelni, a fő elemeket és súlypontokat, amiken ez az egész nyugszik. Nagyon jó tehát ez a munka, tartalmakat illetően, és nagyon szigorú is, ugyanis legelőször nekünk kell hatékonynak lennünk, és hatékonyságot kell kérnünk a végrehajtóktól is. Az EU egy kicsit vezető szerepet kell, hogy vállaljon ebben a küzdelemben, azért is, hogy a nemzetközi fórumokon is ezt a gondolatot közvetítsük, és így az együttműködés jövője szempontjából jó munkát végzünk, valamint a 2003-as menetrend végrehajtása szempontjából is. Thank you, thank you, Patricia. Now... Köszönjük, Patricia. Yes, and I'm going to speak in Finnish. Csak ahogy mondtam, finnül fogok beszélni. Aloitan protestoimalla sitä, että tuolla äskeisessä yhteiskokouksessa ei ollut... Su- Nos, volt egy olyan közös ülésünk korábban, ahol nem volt finn tolmácsolás. Azt hiszem, hogy kaphattunk volna a tolmácsolást, hogyha ezt kértük volna. És az AFET-ban nincs finn tolmácsolás, noha nagyon sok finn tagja van ennek a szakbizottságnak, és nagyon sok együttes ülés alkalmával előfordult ez, hogy nem volt finn tolmácsolás. Amit most itt Réda úr előkészített, ezt nagyon jónak tartom ezt a véleményt, és persze a forrásokat nagyon hatékony módon kell felhasználnunk, hiszen ezek korlátozottak, és ez mind a köz, mind a magánfinanszírozásra vonatkozik. Fontos, ez a 0,7%-os cél, ennek az elérése, és hogyha ezt el tudjuk érni, és még hatékonyabban tudunk dolgozni, akkor jó eredményeket könyvelhetünk el. Egy filozófiai jellegű kérdésem lenne, amely a fogalmakkal függ össze. Ugye itt a fejlesztési segély hatékonyságáról szóltunk, most pedig a fejlesztési együttműködés hatékonyságát vizsgáljuk. Tehát itt nem arról beszélünk, hogy vannak donorok és kedvezményezettek, hanem a két szereplő egyenrangú, de itt például, hogyha a fenntartató fejlesztési célt átgondoljuk, akkor ehhez nagyon sok eszközre szükségünk van. És ezen véleményben talán a fejlesztési együttműködés szerepét a teljes fejlesztési politika hatékonysága kapcsán is meg kell vizsgálnunk. Azon országokban, ahol látjuk a gazdasági fejlődést, és ahol kevesebb a szegény, és ahol úgy ruháznak be, hogy például az Aid for Trade keretében adnak ki forrásokat, ez nagyon hatékony, ha a teljes fejlesztési politikát megvizsgáljuk, és az ehhez tartozó célokat. És egy második példa talán az lehetne, hogyha ezekkel az oda forrásokkal a magánágazatban ösztönözni lehetne a növekedést, akkor ez szintén a szegénység csökkentéséhez vezetne. És így módon hatékonyan ö, javítani tudjuk a fejlesztési célokat. Talán el kellene gondolkodnunk arról, hogy ami a fogalmakat illeti, és a fejlesztési politika hatékonyságát vizsgálva, tehát nem csupán a fejlesztési együttműködését. Nos, ebben a véleményben találok néhány ilyen gondolatot, de talán világosabban kellene mindezt megfogalmazni, és együtt kellene mindezt átgondolnunk. Köszönöm. Um, thank you very much. Anne. Köszönöm. Heidi Hautula a következő hozzászólom. Kuulokkeet korvilla, niin sen kun pidätte ne siellä. Kérem, vegyék fel a fülhallgatójukat. Nos, el kell mondanom, hogy ugyanaz a véleményem, mint az előttem szóló kollégának. Itt ez egy stratégiai fogalom, itt a fejlesztési politikáról van szó, és ezért természetes lenne, hogy ha megvizsgáljuk a hatékonyságot, akkor mindezt világosabban láthatnánk. De ezek a fogalmi változások csak sokkal később kerülnek megfogalmazásra, ugyanaz a véleménye, mint a kollégának, mely szerint Préda úr véleménye jó anyag, és nagyon sok vetületet felmutat, de talán még egy demokráciával összefüggő gondolatot beépítenék. Ugye, hogyha visszagondolunk, hogy mi történt Puszámban, az emberek frusztráltak voltak emiatt. Az NGO-k véleménye az volt, hogy nem vonják be őket, és kevesebb terük van, hogy valóban aktívan fellépjenek. Emiatt szerintem itt egy demokratikus tulajdonra van szüksége. Mindenképpen a demokratikus szót beleépíteném a szövegbe. Itt a 13-as pontban a különböző szereplőkről van szó, akiket be kell vonni, így a civil társadalom, a kormányok, a magán szektor. Szerintem itt hiányzik egy csoport, mégpedig a kutatók, akiknek valóban nagy jelentőségük van, hogyha a döntéseket hoznak, irányvonalakat dolgoznak ki a fejlesztési politikában és a fejlesztési együttműködésben. Én szívesen beépíteném még ezt a kategóriát. És aztán a 13-as pontban a vállalkozók felelősségét is beépíteném az anyagba. A cél ugyanis az, hogy a lehető jobban mobilizáljuk a magánszektort szerintem. Itt van egy kapcsolat, vagy egy kapcsolódási pont, ami ebben a gondolati láncban hiányzik. Nem mindegy ugyanis, hogy a magánszektor forrásait mennyiben adottak. Tehát itt bizonyos feltételeket teljesíteni kell, és a vállalkozói felelősséget is be kell vonnunk. És most azt várom a bizottságtól, hogy a Responsible Business Conduct cselekvési tervet be fogja nyújtani az Európai Bizottság. Az Európai Bizottság csak ül ezen a javaslaton, és semmit nem kapunk. Nem tudom, hogy miért van ez így. A 17-es pontnál jó az, hogy szó esik arról, hogy a fejlesztési segély jelentősége a kevéssé fejlett országokban rendkívül figyelemre méltó, és ezáltal nagyon sok más dolgot is lehet mozgósítani. Így például a magánszektor forrásai is ide tartoznak. Ennek ellenére elmondanám, hogy természetesen megpróbáljuk ezt a 0,7 százalékos célt betartani, a GDP 0,7 százalékát. Az országok legalábbis megpróbálják ezt betartani, és ez most nem vezet ahhoz, hogy ami ezt a puszáni folyamatot illeti, illetve az összefüggést az OECD-vel, ezt mindenképpen meg kellene erősíteni. Azt hiszem, hogy ez a DAC bizottság az lett az a fórum, amely még erőteljesebben megvizsgálja, hogyan lehet a hatékonyságot mérni. erre mindenképpen szükség van a hatékonyabb együttműködés érdekében. És a 17-es pontnál az szerepel, hogy a koordináció nem elég erős, és e tekintetben valamit tenni kellene. Ezt teljes mértékben támogatni tudom. Most pedig, amikor egyre inkább közeledik a nairobi találkozó időpontja, azt mondanám el Préda hogy jó lenne, hogyha ott az Európai Parlament is képviseltetve lenne, az ugyanis hallatlan lenne, hogyha ott mi nem lennénk képviselve. Az EU nagyon jó delegációt küldhetne erre a találkozóra. Yeah, thank you, thank you very much. Köszönöm. Mások nem jelentkeztek, de Chantal Marilison van itt, aki Katalina Tafalinnel, Chantal osztályvezető, megbízott osztályvezető, ezért a témáért felelől, és Prada igazgató helyett jött el, Santál. Köszönöm. Először is eh, szeretnénk megköszönni Preda úrnak ezt a jelentést, amit eh, eh, jónak találtunk, és a GPRDC e Steering Komitiában már köröztettük is, valamint a tagállamoknak is elküldtük. Hadd térjek vissza arra, hogy eh, hogyan is eh, működik ez a hatékony fejlesztési együttműködés. Eh, most fejlesztési együttműködésre, nem pedig segítségre koncentrálunk tehát eh, több érdekeltet próbálunk bevonni, mint korábban, puszán előtt, és eh, ezt szeretnénk ilyennek megőrizni. Úgy gondoljuk, hogy eh, mindez hozzájárulhat a 2030-as célkitűzések eléréséhez. Az Európai Unió és tagállamai szeretnék a négy elvet támogatni továbbra is a demokratikus ownership kérdését, az eredményességet, az átláthatóságot, elszámoltathatóságot, amiről a GPEDC eh, keret szól. A mexikóiak javasoltak egy ötödik elvet, hogy ne hagyjunk hátra senkit. Ezt most vizsgáljuk a tagállamokkal együtt, mert szeretnénk megtudni azt, hogy ez hogyan lehetne megvalósítani, hogyan lenne ez megvalósítható. Úgy gondoljuk, hogy a fejlesztési együttműködés az a fejlesztési együttműködés összes aspektusára ki kell, hogy térjen, e, e, tehát nem csak ODA-ról van szó, hanem a fenntartható fejlesztési célokról, és az elvek azok a kereskedelmi kapcsolatokra, a magánszférára is ki kellene, hogy terjedjenek, valamint a dél-dél közti együttműködésre, e, tehát mindenfajta finanszírozási pénzmozgásra igazak, illetve érvényesek kellene, hogy legyenek. Emellett azt is szeretnénk, hogyha esetleg önök beemelnék a szövegbe az ADISI végrehajtási eszközöket, az SDG 17-es, tehát a 17-es fenntartató célkitűzés mellett. Emellett azt is támogatjuk, hogy differenciált legyen a megközelítés, és önök is láthatták az outcome dokumentumnak az utolsó változatát, amely már is ezt a differenciált megközelítést alkalmazza, tehát mi folytatjuk a saját kötelezettségvállalásaink teljesítését, megpróbálunk azonban bevonni egyénre szabott kötelezettségvállalásokkal más szereplőket is. Tehát ebben a vonatkozásban is hasznos ez a jelentés. A háromoldalú együttműködéseket fontosnak tartjuk, de azt gondoljuk, hogy a dél-dél együttműködés a legfontosabb elem itt, amit lehet, hogy ki lehetne domborítani az ön jelentésében. Az egyik kollégája említette eh, képviselő úrnak, hogy eh, a közös programozás lehet a jövő útja, amennyiben ez lehetséges, szintén ki lehetne emelni ebben a jelentésben, és az minket megtámogatna, ugyanis ezen keresztül is megvalósulhat a hatékony fejlesztési együttműködés elve. Tehát ezek azok a rövid megjegyzések, amelyeket a jelentéshez fűznénk. Bármikor szívesen adunk további tájékoztatást, akár a szokásos formátumban is illetve Nairobi HLM eh, után. A steering committee-re még kitérnék, én nem voltam ott, eh, a főigazgató helyettes azonban bizonyára szívesen eljön, és elmondja önöknek, hogy mi történt, mert ő vett részt ezen. A találkozó sokkal jobban sikerült, mint a korábbiak tehát ő is pozitívabb hangulatban távozott, egy új outcome dokumentum lett az eredménye, nagyon hosszú, e, tartalmazza a, megköze, a e, differenciált megközelítést, és e, helyenként igen jó a nyelvezete, de átemel a korábbi dokumentumokból más elemeket, ezeket esetleg el lehetne hagyni, és a hatékony fejlesztési együttműködésre koncentrálni. 23-áig lehet kommentálni a dokumentumot, minden tagállam eddig kell, hogy beküldje nekünk, amennyiben önök hozzá akarnak szólni, szintén tegyék meg eddig az időpontig, és megpróbáljuk akkor ezt követően konszolidált formában a steering committee elé vinni. Azt gondolom, hogy ez volt a legfontosabb eredménye a steering committee ülésnek, de mivel én nem voltam ott, lehet, hogy jobb lenne, hogyha Klaus tájékoztatná önöket arról, hogy ténylegesen mi és hogyan történt ott a plenáris ülést is most tervezzük a GPLDC hogyan tudja a, a fenntartható fejlesztési célokat megtámogatni. Van egy csomó mellékes esemény a közös programozással, a helyi önkormányzatokkal kapcsolatban, az eredmény keretekkel kapcsolatban, illetve a helyi, eh, vagyis a hazai erőforrások mobilizálásával kapcsolatban, de még ezzel kapcsolatban is tudok eh, később esetleg további információt adni önöknek. Heidi akar még valamit kérdezni. Köszönöm. Nagyon jó eh, meghallgatni a bizottságot is, hogy merre fele tartanak a dolgok. A közös programozás az eh, a hatékonyság egyik eh, vezérfonala a terepen, ugyanakkor nehéz megérteni, hogy a közös programozás akár még az EU szinten is hogyan alakul, mert a tagállamok egy kisebbsége hajlandó csak ebbe az irányba elmozdulni, mert attól tartanak, hogy a tagállami láthatóság csökken. Ezzel kapcsolatban van-e adat? Valójában éppen most e, értékeljük a közös programozást, az első eredmények néhány héttel ezelőtt érkeztek, amikor is egy technikai szemináriumot tartottunk. Ennek a jelentését vizsgálják most a kollégák. Nagyon érdekesek az adatok, mert azt mutatják, hogy hogy valójában elég sok belefektetett munkára van szükség. Viszont azok az országok, amelyek a közös programozást elvégzik, azt találják, vagy úgy gondolják, hogy az eredmények szempontjából ez nagyon hasznos. A koordinálásra kerül a hangsúly, mert megkapják az információkat sokkal koherensebb a fellépés a szakpolitikai párbeszéd során. Nem csökkenti annyira a fragmentáltságot, mint amennyire szerettük volna, és nem koncentrált annyira, mint szerettük volna az egyes ágazatokban, de az eredményeket javítja, illetve a hatást javítja, nem csökkenti viszont a tagállami láthatóságot, sem pedig azt a lehetőséget, hogy a partnereikkel tárgyalhassanak, illetve kapcsolatban maradhassanak. Tehát amikor először az előzetes tájékoztatást adtuk, akkor nagyon sokan voltak jelen, nagyon érdekes volt ezt látni. Megvannak az, amikor meglesznek az ajánlások és a végleges jelentés, akkor visszajövünk Önökhöz, és elmondjuk azokat. Nyilvánvalóan lehet még a dolgon javítani. Köszönöm, Preda úr következő. Új, effektív. Nos, igen, csak röviden teszem ezt, mivel azt hiszem, hogy itt már sok dolog tisztázásra került. Szeretnék köszönetet mondani valamennyi kollégámnak, aki hozzászólt ami a felszólását illeti, ő kimentette magát, mert egy másik ülésre kellett mennie, de egyetértek az észrevételeivel az eredmények minőségének vizsgálatát illetően, illetve azt illetően, hogy a működési költségek mondjuk 70%-osak legyenek, és aztán az eredmények re sokkal kevesebb forrás fordítódik. Egyetértek vele abban is, amikor azt mondja, hogy nem szabad túlbonyolítani a dolgokat, és olyan struktúrákat kell létrehozni, amelyek megkönnyítik a dolgokat. A GPDC e valójában erre a filozófiára épül, Ez ennek a fórumnak a filozófiája. Ez országfókuszú és globális koncepciójú. Ami pedig Várinen úr reakcióit illeti, ezen filozófiai jellegű kérdést, amit ő feltett, azt hiszem, hogy már a korábbi jelentésünkben válaszoltam erre, és ahogyan a bizottság képviselője is emlékeztetett rá, a fejlesztési együttműködés kérdése szintén a hatékonyság szemszögéből kerül megvizsgálásra most, amikor ezt az új filozófiát alkalmazzuk, a fejlesztési együttműködését, ez azt hiszem, hogy a közös álláspontunk, vagy közös irányvonalunk a politikai nézetkülönbségeken túlmenően teljes mértékben elfogadjuk mi ezt a perspektívát. Köszönetet mondanék eh, Heidi Hautalának eh, azért, hogy ilyen figyelmesen elolvasta az anyagot, talán két megjegyzés a 13-as bekezdést illetően. Itt talán egy olyan fordításról vagy nyelvi verzióról van szó, amely nem túlságosan pontos. Itt ugyanis én a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról ejtek szót. Talán ezzel a kifejezéssel volt probléma. Aztán az NGO-kat illetően a puszáni folyamat kontextusában. Nos, az NGO-k szerintem eléggé jelen vannak. Augusztusban egyébként volt már egy eszmecsere nagyon sok NGO részvételével. El kell fogadni azt a tényt, hogy az NGO-k mindig egy kicsit többet akarnak. Én nagyon sok NGO-val működök együtt, még tagja is voltam ilyen szervezeteknek, mindig is partnerként működtem velük együtt, de hát ez az ő filozófiájuk, mindig többet és többet akarnak. Nos, ebben a kontextusban szerintem az NGO-k eléggé jelen vannak, beleértve a mi szakbizottságunkat is. Nem tudom, hogy mikor hagytuk figyelem, figyelmen kívül, amit ők mondottak. Szerintem egyes esetekben még befolyásosabbak is az NGO-k, mint a képviselők maguk. Köszönöm. Um, well, thank you very much to Köszönöm szépen mindenkinek. A módosítók benyújtásának határideje 17-e hétfő, déli 12 óra. Sontál a módosítók benyújtására most lesz eh, lehetőség. Köszönöm mindenkinek és a bizottságnak is. 18. pont. Nem nyújtottak be kérdéseket. A kérdésekre szánt időben egyéb napirendi pontok 19-es, van-e valakinek felvetni valója nincsen. A 20. pont a következő ülés időpontja november 7-e három órakor, eh, illetve nyolcadikán eh, délt és délután. A DROA bizottsággal, Etiópiával kapcsolatosan, aztán az élelmiszerrel kapcsolatosan eh, lesznek témák. Csütörtök délelőtre a költségvetési ellenőrzési bizottságot hívtuk meg. Ezzel kapcsolatosan is van egy feljegyzés. Köszönöm szépen a tolmácsoknak is, és fél hatkor kezdődik a koordinátori ülés, hogyha mindenki itt van, akkor kezdhetjük hamarabb is.